Az ülést ismételten megnyitom. A tegnapi ülés jegyzőkönyveit az elfogadott szövegeket elérhetővé tettük. Van, akinek, valakinek van-e kifogása ezzel kapcsolatban? Nincs. Akkor ezzel elfogadjuk a jegyzőkönyveket.